Okay, then we are resuming, not to waste. Akkor kezdjük, ne veszítsünk egyetlen egy percet sem, hiszen közös megbeszélésen vagyunk számos bizottsággal együtt. Ahogy hallottuk, a Júri Szakbizottság vezetőjétől hallottuk az ő üdvözlő szavakat, én magam csatlakozom azokhoz, amiket elmondott, és a a, a PETI szakbizottság, sőt az AFKO is velünk van ebben a, a munkában, amelyet Tajani szakbizottsági elnök úr mondja, nagyon fontos dolgokról, az állampolgári jogokról beszélünk, mindaz, amiről az Európai Uniós belüli jogoknál kapcsolatban beszélhetünk, az mindennél, minden időnél erőteljesebben igaz már a jogállamiság és a demokrácia, már nem a tagállamok egyetlen jogi kérdése, hanem európai ügy. Ezért vannak olyan jogok, jogászok, amelyek az európai állampolgárok alapvető jogairól szólnak, hiszen az állampolgári jogokról, az állampolgárok részvételéről, a 40, a, az európai folyamatról, beszélünk a válság időben, a COVID idején, mert a törvény különösen a válságok a COVID idején számít igazából. Éppen ezért minden egyes olyan helyzetben, amelyet megtárgyaltunk, abból az látszik, hogy a tagállamok Fontos, hogy meghozzák azokat a döntéseiket, amelyeknek a magánszférához való joghoz van köze, az önkifejezéshez, a gyülekezési joghoz, a tüntetési joghoz, a tüntetési joghoz. Mindezen jogok és az ezekre vonatkozó intézkedések a mi nyomon követésünket igénylik. Fontos, hogy mindig érvényesüljön az arányosság elve, az alapvető emberi jogok kartája, megfelelő időkeretek legyenek a rendkívüli intézkedések mellé kapcsolva. Azt látjuk, hogy a COVID intézkedéseknek következeteseknek kell lenni, meg kell, hogy feleljenek azoknak az alapelveknek, amelyeket az újonnan kialakított eszközökkel lehetett megvalósítani az alapvető jogok és demokrácia keretek között. Az első éves jelentést a biztos a közelmúltban adta ki a jogok, a demokrácia és a jogállamiság helyzetéről az Európai Uniós tagállamokban. Nagy öröm lesz, hogy Reiners biztos a későbbiekben itt lesz, és elmondja a résztvevő szakbizottságok számára a jelentés összefoglalóját. A LIBE szakbizottság az alapelveket összeállította azokat, amelyeket meg nyom, nyomon kell követni. A Libének és az Afkonak tegnap volt a jogokra vonatkozó közös megbeszélése. Az Európai Unió csatlakozik az emberi jogok nyilatkozatához. Tegnap is és ma is elmondom, hogy nagy megtiszteltetés, hogy egy olyan uniónak a tagjai lehetünk, amelyet a törvény, a jog alap, alapoz meg, igazgatja és korlátozza ahol az állampolgároknak jogában áll, hogy jogorvoslatot kérjenek, ha megsérülnek a jogaik. Az állampolgároknak jogában áll, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróságon Strasbourgon jogorvoslatot kapjanak, hiszen ez az, az európai 40, az Európa Tanács 47 tagállamának jogvédelmének alapvető pillére, sőt a luxemburgi emberi jogok bíróságához is fordulhatnak. Egyszerűen azért, mert az Európai Unió 27 tagállamának tagjai, állampolgárai. Ez egy megtiszteltetés, privilégium. Az európai térképen pedig mi vagyunk azok, akiket ezek az emberek választottak, hogy védjük jogaikat. Nagy megtiszteltetés tehát, hogy részt vehetünk ebben a vitában, és remélem, hogy ez gyümölcsöző vita lesz. Ezzel pedig Antonio Tajáninak, az AFKO bizottság elnökének adom meg a szót. Tajani elnök úr, megadom önnek a szót. Presidente Tajani? Ecco. Bien. <laughs> Ci sono, bene. Köszönöm szépen, kedves kollégák, mindenkit üdvözlök. Én is üdvözlöm Renders kollégát, hogy ezen a nagyon fontos megbeszélésen itt lehetünk együtt. Egy olyan kérdésről tárgyaljunk, amely mindannyiunk számára alapvető. Nagyon sok jog összefügg, ezért is fontos, hogy egész képet lássunk a válság idején, mint a mostani különösen. Láttuk már korábban a legutóbbi európai választásoknál, hogy magasabb volt a részvételi arány, ami reményt ad. Vannak olyan polgárok, akik hisznek az európai intézményekben, az európai parlamentben, ott, ahol közvetlenül választhatják a képviselőket. A Brexit és a vele kapcsolatos feszültségek, a, a kínai problémák és a koronavírus mind oda vezettek, hogy bizonyos szabadságjogokat megkérdőjeleztek. Láttuk az Európai Uniónak az alapjait, láttuk, hogy az egységesülési folyamat további impulzusokat eh, kell, hogy kapjon. Most viszont választ kell adjunk bizonyos kérdésekre a, a világjárványra. Arról van szó, hogy védjük az, áll, az állampolgárokat, hiszen az egészsége rendkívül eh, Eh, drága javunk. Mi mindenbe kerülhet, hogyha későn eh, lépünk. A koordináció jelentőségéről tegnap már hallottunk, az Európai Tanács is eh, foglalkozik a, a világjárványal. Lehetett volna hamarabb és többet tenni azért, hogy Európa bebizonyítsa, hogy nem egoista, nem csak a pénzzel foglalkozik, hanem az állampolgárok jogával is. És az elsődleges jog a az egészséghez való jog, a második a munkához való jog, amely szintén rendkívül fontos kérdés. Nagyon sok államban megállapítható, hogy a kormányzatok azért, hogy kéz, kezelni tudják a világjárványt, felszólították a parlamentjeiket, hogy önmagukra figyeljenek. Persze nem szabad a, ezt alulbecsülni. Meg kell nézni, hogy vannak-e olyan korlátozások a parlamenti munkának, a parlament szerepének korlátozásai a nemzetállamokban. Meg kell nézni, hogy melyek azok a korlátozások, amelyeket még elfogadhatónak tekinthetünk a polgári jogok megkurtításában a szükséghelyzet miatt Természetesen az élet és az egészség az első, amit meg kell védenünk, de meg kell nézni más területeket is. Nagyon sok országban polgári megmozdulások vannak. Olaszországban a kézművesek, a, a vendéglátóipar, azok az ágazatok, azok a vállalkozásoknak a képviselői, akiknek be kellett zárni, és akik most az utcára mennek, és szabadságot követelnek. Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Egy olyan probléma ez, amely korlátozza a munkavállalóinkat. Nagyon örülünk annak, hogy ma részt vehetünk ezen az ülésen. Nagyon fontos, hogy a meghallgatás ra most került sor, most, amikor természetesen mindent szeretnénk hallani, szeretnénk megnézni, hogy az Európai Uniós polgárságot hogyan tudjuk megszilárdítani. Vannak természetesen olyan területek is, amelyek abban a szakbizottságban is, ahol én vagyok, bizonyos problémák, harcok adódnak, amely oda vezet, hogy a jogalkotási tevékenység korlátozódik, aláírásokat gyűjtenek. Nagyon nehéz a polgári kezdeményezés azonban a világjárvány sújtotta időkben elindítani. A jogalkotási kezdeményezésekre pedig szükség van, hiszen a demokrácia él ebben a parlamentnek, szerepe van a parlamentnek, pedig az európai népek számára mindezt meg kell tenni. Mi vagyunk az egyetlen parlament, amelynek még nincs jogalkotási kezdeményezési joga. Éppen ezért fontos, hogy az európai választójogot megreformáljuk, a tanácsban az egyeztetéseket megreformáljuk, és szükség van arra is, hogy többségi szavazás legyen, ne csak egyhangú szavazás. Ezek azok a kérdések, amelyek közvetlenül érintik a polgárokat és a demokratikus jogokat. Reprezentatív képviseleti demokráciában élünk, és a parlamentnek ebben a, az, áll, az állampolgárok érdeke, érdekeinek a szóvivőjeként kell, hogy fellépjen a nagyon jelentős előrelépések vannak a Lisszaboni szerződés alapján, de még nem értünk a folyamat végére. Európa jövője nagyon fontos, demokratikus Európára van szükség, amely az európai állampolgárok mellett még inkább kiáll. Úgy gondolom, hogy éppen ezért ez a folyamat azért is fontos, hogy a három intézmény közti konszenzus is erősödhessen a gazdasági válság is miatt is megköveteljük, megkövetelik ezt, és egyszerűen muszáj olyan lehetőségeket megragadni, amely az Európa ellenes propagandákat is segíti leküzdeni. Elsősorban az állampolgárainkról van szó. Mégpedig konkrét válaszokat kell tudnunk találni mindehez. Az a tény, hogy az Európai Parlamentben van egy szakbizottság, a petíciós szakbizottság, amelyhez közvetlenül fordulhatnak a polgárok, ez egy olyan jel, hogy az embereknek valóban kívánsága az, hogy még nagyobb jelentőséget kapjon a polgárokhoz való kapcsolat. A petíciós szakbizottság nevében eh, Monserrat asszonynak szeretném ezért megadni a szót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 érzékenyíteni kell a polgárokat, a, a, a, a, hogy milyen jogaik vannak, nagyon fontos a polgári jogi együttműködés és az igazságos tárgyaláshoz való jog, nagyon fontos a tagállamok közötti szabad mozgás jogának biztosítása, annak dacára, hogy azt látjuk, hogy nagyon-nagyon komolyak az egyensúlytalanságok, és egyre erősödnek főleg a válság idején, ezt is tudjuk. Ezen megyünk most keresztül, és az Európai Polgári Fellépési Szolgálat, illetve a különböző NGO-k és az ombudsman is jelen van. Az a Cabra Korva következik, aki az Európai Polgári Fellépés ügyvezeti igazgatója, Kicsit szaladunk ki az időből, úgyhogy jó lenne, hogyha rövidre fognám mondandóját Karakabászon. Köszönöm szépen! Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen komoly tisztelteméltó közösség előtt beszélhetek, csak néhány bevezető szót mondanék a tekintetben, hogy mi az üzenetünk, mi a munkánk lényege. Tehát a European Citizen Action Service, ez egy tulajdonképpen egy non-profit szervezet, a jogok gyakorlásában ö, sze, ö, szervezük meg és ö, támogatjuk a polgárokat kb. 30 éve. Az egyik legnagyobb ilyen szolgálat vagyunk, az Európai Bizottság nevében dolgozunk. 60 jogi szakértőnk dolgozik minden egyes tagállamban. Jogi tanácsadással szolgálunk több mint 20 ezer polgárnak évente. Itt az Európai Uniós jogokról adunk tájékoztatást, és ezen kívül évente két-három projektet hajtunk végre különböző ö, európai polgári jogi aspektusokban, például szociális-gazdasági ö, tárgyában többek között. Ezt előre bocsájtva a legfontosabb megjegyzéseim a következők. Tavaly, 2019-ben a különböző polgárorientált fellépéseink között azt láttuk, hogy óriási számokkal dolgoztunk, nagyon nagy volt az érdeklődés, az európai választások következménye is volt ez, de az is látszódott, hogy nagyon-nagyon különböző aspektusok merültek föl. Az informális meetingek száma is nagyon nagy volt, és ez természetesen összefüggött és kéz a kézben járt egy nagyon komoly, kimondott szükségletével az embereknek az a kapcsolatban, hogy többet akarnak tudni, jobban akarják érvényesíteni a jogaikat. És itt jön képbe az a rendelet, amit már tavaly is láttunk. 46%-kal nőtt a hozzánk beérkező kérések száma, ez az utóbbi 20 évben példátlan, és ez a szám azt is mutatja, amit már korábban is megfigyeltünk az utóbbi évek során, mi szerint, hogy az polgároknak nagyon komoly problémáik vannak, problémákba, akadályokba ütköznek a jogaik gyakorlásakor, például az igazságügyi rendszer, az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés, illetve a család egyesítés területén. És a legtöbb akadály a családtagok az e, a családtagok odautazásából adódik, az odautazási jogából és családjegyesítési jogából, noha erről jogszabályok rendelkeznek. És a tagállamokban nagyon fontos lenne a szociális védelmi rendszerek jobb koordinációja, és természetesen ezek a problémák egyre jobban előtérbe kerültek a COVID-19 helyzet kapcsán idén és az év elején körülbelül 25 százaléka a kéréseknek a Covid-dal volt kapcsolatos. Az utóbbi időben e, elvégeztünk egy tanulmányt, hogy nagy, jobbat kép, jobb képet kapjunk a valós hatásról ezen a területen, különösen az európai polgárok szabad mozgása területén, most is gyűjtjük az adatokat, de szeretnék előzetes eredményeket már most megosztani önökkel. A néhányat előre lehetett látni, mást nem annyira. A mobil életmódot folytató polgárok arról tudósítottak, hogy tulajdonképpen kettős karanténban vannak, ugyanis a saját közösségeikben izoláltnak érzik magukat, és, és a családjukat sem látják, a családjaikat és a szeretteiket sem tudják meglátogatni. És ez sajnos a legtöbb ember esetében érvényes, mentális szinten is nagyon komoly presszió eredményez ez, és mi ezt nem, erre nem számítottunk, őszintén megmondom ezt, azt nézzük, arról gyújtunk adatot, hogy pontosan mi a helyzet, és hogy mit tegyünk. Egy másik meglepetésünk az volt, hogy az izoláció egy saját otthoni közösségben a, az expat közösségekben esetleg erősebb, nagyon sokszor azt látjuk például meglepő módon, hogy ezek a külföldön tartósan élő polgárok nem igazán integrálódtak a közösségeikbe, és az Európai Uniótól ö, várják a segítséget. A szabad mozgás egy univerzális jog, ezért ennek bármilyen korlátozása meg európai szinten jelent problémát, ezt meg kell valahogy oldanunk és például most is, hogyha Belgiumból egy másik országba el akar menni valaki, ehhez negatív teszt kell. Ez gyakorlatilag lehetetlen, ugye ezt tudjuk, mivel nagyon leterheltek a tesztközpontok, a belga központok csak tünetes embereket tesztelnek, tehát ilyen formában a szabad mozgáshoz való jog akadályba ütközik. De az Európai Citizen Action Service az én szervezetem folyamatosan hangoztatja az utóbbi években, e, hogy a bizottság adjon ki egy közleményt, például a szabad mozgás irányelv kapcsán, ami 10 évvel ezelőtt született 2009-ben, az a tapasztalatunk, hogy hogy körülbelül 10-11 nagyon ködös koncepció, fogalom van a szabad mozgás irányelv szövegében, és ez azt eredményezi, hogy több tagállam megragadja az alkalmat, és nagyon-nagyon szűken értelmezi ezeket a fogalmakat, és ilyen formában nagyon-nagyon komoly mozgáskorlátozást eszközölnek a tagállamok a polgárok irányában az átfogó beteg ellátási koncepció, illetve a worker, a munkavállaló sem világos, mint koncepció, és, és számos más példát is tudok említeni ebben az irányelvben. Tehát ezeket a fogalmaknak, ezeknek a fogalmaknak az interpretációja, az értelmezése nagyon ködös, és ez azt eredményezi, hogy a szabad mozgást diszkriminálják. A bizottságnak tehát itt pontosítania kell a szöveget. És a tanulmányunk azt is megmutatta, hogy további intézkedések nem csak az integráció tekintetében, hanem szociális és gazdasági integrációra is van szükség. Nagyon-nagyon furcsa időszakban élünk most, eléggé előre nem megjósolhatatlan a jelenlegi helyzet, illetve a jövő. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a mobil életformát folytató Európai Uniós polgárok ö, mentális presszió alá ne kerüljenek. Ö, a jövő héten lesz még egy igazságügyi főigazgatósággal való találkozónk, ahol nagyon-nagyon részletes anyagokat fogunk e, eléjük tárni, különböző bizottsági struktúrát, iránymutatások szóhasználata és a tartalma kapcsán teszünk javaslatokat az Európai Bizottságnak, de szeretném megragadni a lehetőséget, hogy az Európai Parlamentet is ösztön, ösztönözem arra, hogy támogasson minket a bizottsága való párbeszédünkben. Köszönöm szépen. És 10 percnél kevesebbet sikerült beszélnie. Köszönöm. Most pedig Hirsch Zimbinska asszony kap szót. Nem, bocsánat, mondja az elnök. Sting Illeborg úr következik. Ő a következő felszólaló. Hogyha be van kapcsolva az internetre, következő 10 percben. És hogyha kevesebb, mint 10 perc, akkor azt is megköszönjük. And, uh, thank you very much to the four committees for inviting us. Uh, thank you also for the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 Ezért meg kell oldani Európai Uniós kontextusban is az egészségügyi kérdéseket. Az elnök beszélt Európa jövőjével kapcsolatos konferenciáról, és a koronavírus válság következményeivel is foglalkozni fognak, hogy az Európai Unió mit tehet ezzel kapcsolatosan, a kampány véleményem szerint kapcsolódhat az Európa jövőjével foglalkozó konferenciához, és véleményünk szerint ez egy nagyon fontos megközelítés, a, a külföldön élők is egyetértenek ezzel, hogy fel kell használni a kapacitásokat a tengeren túli diaszpora részéről. Ezek a diaszporák nagyszerű követei, nagy követei az európai kultúrának, kereskedelemnek, a befektetéseknek, a turizmusnak. A Covid-válság után erre lesz szükség igazából az Európai Unióban. Mint említettem már korábban, és most ez a harmadik javaslatunk, súlyos negatív hatásai is vannak a szabad mozgásnak, mi azt javasoljuk, hogy jöjjön létre egy szabad mozgást elősegítő szolidaritási alap. Ebből kiderülhetne egyebek között, hogy nem csak a helyi adófizetők a származási országokban, akiknek a szabad mozgás negatív következményeit el kell viselniük. Beszélhetünk az agyelszívásról, vagy az elnéptelenedésről bizonyos területeken, vagy éppen másik oldalról a népességnövekedés máshol, más városokban, ahol hirtelen megterhelés alá kerülhetnek a helyi szolgáltatások. Aztán a harmadik terület, amiről beszélnünk kell, már délután szóba került egy másik panelben, ez a demokratikus részvételhez kapcsolódik, az EU diaszpora demokratikus részvételéhez. Két dolgot szeretnék itt megemlíteni. Az ETW, a mi szervezetünk, szeretné, hogyha az EU állampolgárok világszerte részt vehetnének a demokratikus folyamatban, online szavazói regisztrációval és online szavazással. Ez eh, a kutatásaink szerint egy, egy egységes európai platformban valósítható meg, amely átlátható, műveleteket nyújtana minden ország számára, és ez lehetséges. Egyébként eh, Észtország eh, már bizonyította, hogy ez működik. 2005 óta elektronikusan lehet náluk szavazni. Évről évre növekszik az elektronikusan szavazók aránya, mára elérte a 44 ot És még egy dolog, amit nagyon fontos megemlíteni, a parlament figyelmébe és a bizottság figyelmébe ajánlani, a konzuli védelem intézménye. Ez nagyon fontos kérdéskör, ez az egyik nagyon fontos jog, amiről említést tettünk. Ez egyébként kapcsolódik a, a demokratikus folyamatokban való részvételhez fűződő jogokhoz. Azok a tagállamok, amelyek harmadik országban nem rendelkeznek képviselettel, szeretnénk elérni, hogy egy másik Európai Uniós tagállam képviseletén lehetővé tegyék a szavazást. hogy a külföldön élő európai állampolgárok részt vehessenek az Európai Unió demokratikus politikai életében. gyakran eh, elvonja a figyelmünket a sok eh, probléma, ami a COVID-19-hez eh, kapcsolódik. De amikor az állampolgárok újra tudnak majd gyülekezni, nem tudjuk, hogy ez mikor lesz, meg kellene szerveznünk egy diaszpóra konferenciát. A különböző intézmények, képviselők számára nagyon fontos lenne, hogy találkozzanak személyesen az európai állampolgárokkal, elinduljon egy párbeszéd, egy eszmecsere, olyan tanulságokkal, amelyeket reményeink szerint az európai intézmények megfontolnának. És ezekből létrejöhetnének azok az iránymutatások, amelyeket már tartalmazhatnak 2023-as állam. Köszönöm szépen. After these presentations to open up some talks some, some discussion with the members which are... Az előadásokat követően pedig nagy örömmel adom meg a szót a hozzászólóknak, Vladimir Bilsziknek először, hogyha itt van, akkor néhány percet tudok adni önnek, hogy a speak gomb és a videót kérjük, hogy kapcsolják be. Igen, köszönöm szépen mindegyik elnök úrnak, mind a négy szakbizottságból Óriási lehetőség, hogy itt lehetünk ennél a nagyon fontos kérdés megbeszélésénél az állampolgárok jogairól általában, és különösen a COVID-19-es helyzet kapcsán. Több, több fontos kérdés felverült már. Valóban rendkívüli kihívásokkal terhelt időket élünk. Ha megnézzük az elmúlt hónapokat, akkor meg kell azt is mondjuk, hogy az európai demokrácia megmutatta, hogy igenis ellenálló képes az ilyen nehéz helyzetekben is. Fontos, hogy a korlátozások az emberek életének és egészségének megvédése érdekében születnek. Ezek arányosak, időben korlátozottak, és megfelelő ellenőrzés alá kell, hogy tartozzanak, ezek kell, hogy legyenek a legfontosabb irányelvek. Ami pedig az egyes kérdéseket illeti. Néhányat én is hadd mentsek fel. Az egyik az emberek mozgás szabadsága. Talán kérdés ez a, az előadóknak is. A COVID tanulságai nyilván fontosak. A tagállamok joggal zárták le korlátozott időre a határokat, ugyanakkor pedig azt is láttuk, hogy ez nehéz. Nehéz visszatérni Schengenhez, ahogy megismertük, azt pedig fontos megvédeni a Schengeni térséget. Milyen tanulságokat lehet levonni akkor, hogyha a Schengeni határkódexel akarunk dolgozni, és milyen javaslatokat tudnak mondani a változtatásokra, különösen a pandémia következő hónapok vagy hosszabb időn át tartó szakaszára gondolok. Lenne egy kérdésem, amit a második előadónak tennék fel a választásokkal kapcsolatban. Az alternatív választási módszerek. Azt említette, igen lelkesen, hogy elektronikus szavazást lehet alkalmazni, természetesen ez lehetséges, de hogyan próbálná ellenőrizni, a hogyan próbálná megőrizni Észtország esetében is például az állampolgári jogokat. Még Észtországban is voltak az elektronikus választásokkal, biztonságával. És az utolsó dolog, amit felvetnék, az az emberi jogok hat, ö, biztonságos és hatékony információhoz való jogának megőrzése. A koronajárvány szélsőséges eset mégis Biztosítani kell azt, hogy az emberek nem csak hogy gyakorolhassák a jogaikat, de megfelelő információt is kapjanak. Ez egy nagy kihívás a közösségi médiában, a szociális platformokkal való munka során, a megfelelő információért való harcunkban, különösen a COVID idején mindenképpen Ilyen időben is meg kell az embereknek az információs jogát őrizni. Köszönöm szépen, Vincsik úr, a LIBE szakbizottság elnöke. El kellett, hogy menjek. Én, mint alelnök, veszem át a levezető elnöki posztot. Valóban Zembicka asszony a következő előadónk, aki a, az Európai Ombudsman megfelelési kartájának vezető tanácsadója. Köszönöm szépen, ugye hallanak engem? Igen, látjuk is, és halljuk is. Nagyon jó minden, köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy, és részt vehetek ezen az utolsó ezen a megbeszélésen, ami a rendkívül kihívásos időkről szól, és ami nagyon fontos abban, hogy az állampolgári jogokat, az alapvető jogokat biztosítsuk. Tíz percet kaptam, igyekszem rövidebb lenni. Az ombudsman szempontjából két dimenziót szeretnék az Európai Uniós állampolgársággal kapcsolatban elmondani. Az egyik az, az ombudsmanhoz való hozzáférés joga. az európai állampolgári jogok védelmével az európai jog alapján nagyon fontos, hogy a szerződés és a karta előírásait betartsók. A nemzeti állampolgárság nélkül nem lehet azonban az alapvető emberi jogokat megőrizni, és az európai állampolgári jogokat sem, amelyekről a szerződések írnak. Az európai jogokhoz való, az európai ombudsman védelméhez való hozzáférési jogot a nemzeti ombudsman szerepe nélkül nem tudjuk megérteni. A nemzeti ombudsmanok hálózata Európában azt a célt szolgálja, hogy a védelem hatékony rendszerét tudják kialakítani az állampolgárok számára. Az Európai Ombudsman vizsgálhat saját kezdeményezésre az igazgatáson belül. A nemzeti ombudsmanok pedig a nemzeti szinten egészítik ki a bírósági határozatok értelmezését. Ha a nemzeti ombudsman elérése biztosított, akkor egyértelműen biztosítani kell az intézményi függetlenséget is. Az Európai Ombudsman, az, az Európai Nemzeti Ombudsmanok Hálózatának elnöke, és ő az, aki biztosítja a, a függetlenséget. Az Európai Ombudsman, mint a hálózat elnöke, a nemzeti nyomozásokkal párhuzamosan vizsgálatokat indíthat az európai adminisztráció segítségével az európai állampolgároknak ad tanácsot arra vonatkozóan, hogy mely nemzeti intézményekhez kell fordulni a jogvédelem esetén, mozgásszabadság kérdésében például nemzeti szinten. Az ombudsman szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes kell, hogy legyen. A pandémia idején több panaszt az Európai Ombudsman online kellett, hogy kezeljem. A, a munka táv munkában, de teljes sebességgel zajlik. Az adminisztráció a COVID-19-es pandémia e, keretében a bizottság e, ugyanúgy dolgozik és együttműködik az, ombud, az ombudsmannal. vizsgálatokat eh, kell indítaniuk akkor, amikor eh, a külső eh, érintettek is szerepelnek a vizsgálatban. A COVID-19 idején a mandátumon kívüli panaszok kezelésével is foglalkozni kell, például állampolgári panasz a közhatóságok viselkedésével, szabadságjogok sértésével kapcsolatban a, a közegészségügyel kapcsolatban, vagy a korlátozásokkal. A korlátozások egyébként megújító jelleggel kell, hogy, hogy érvényesülnek, nem szabad állandó vagy határidő nélkül ezeket bevezetni. Az Európai Ombudsman rendkívül aggódik több országgal kapcsolatban emiatt. Az Európai Ombudsman hálózaton belül még a, a részleges kiárási korlátozások idején is tárgyaltak erről. A második dimenzió, amiről beszélnünk kell, az átláthatóság és az információhoz való hozzáférés. Példátlan eset ez, amit a COVID-19 teremtett. Nagyon sok intézmény olyan munkafolyamatokat kell, hogy elfogadjon, amelyekkel ezeket a kihívásokat kezelni tudja. Közegészségügyi válaszok, a megfelelően képzett orvosi személyzet és egy sor egyéb elem. Az európai állampolgári jogok jó igazgatáshoz való jogának keretében az Európai Ombudsman az Európai Adminisztráció működését is ellenőrzi. Kérdéseket tehet fel saját kezdeményezésű vizsgálatokkal, az, átláthat, az intézkedések átláthatóságát vizsgálja. Az ombudsman kérheti a bizottságot és a tanácsot arra, hogy, az, hogy a válság idején az átláthatósági elvárásokat tartsa be, a járvány idején is a lehető legátláthatóbb módon hozzák a döntéseiket, az átmeneti jellegű döntéseket hozzanak, és azokat mindig magyarázzák el, hogy miért van rá szükség. A tanács és a tanács döntése a határozatok meghozatalával kapcsolatban ugyanígy érvényesülhet a, a döntéshozatali folyamat kihatásairól is kéréseket fogalmazhat meg az ombudsman a tanács felé. Nagyon sok panasz érkezett, az állampolgárok tudják, hogy a mozgásszabadság az adott dolog. Az állampolgárok ezt hozzászoktak, a, az esetek többségében a közegészségügyet szolgálja a, a korlátozás, de mégis az ombudsman a az átláthatósággal és az időbeniséggel kapcsolatban panaszt emelt a nemzeti hatóságoknál. A hatékony kommunikáció hiányzott arról is, hogy a, a COVID-válságra hogyan reagálnak a közigazgatásban. Az Európai Ombudsmannak a feladata, hogy az Európai Uniós közigazgatás átláthatóságát biztosítsa, az ilyen nehéz időkben is elérje az állampolgárokat, és biztosítsa, hogy a, az intézkedések során még fontosabbnak tekintik a tájékoztatásukat. De mindig is demonstrálni kell tudni az intézkedések hatékonyságát. Az intézmény nagyon sokat tett, különböző anyagokat is gyárthat, figyelmet az Európai Unió figyelmébe ajánlhatja. Összefoglalóként szeretném elmondani az előttem szólókhoz hasonlóan, hogy az Európai Unió jövő konferenciája mennyire fontos lesz a e szempontból, és a szerződések, az Európai Uniós szerződések és a kárta rendelkezései alapján az állampolgárok véleményét egyértelműen figyelembe kell menni az Európai Unió jövőjét befolyásoló törvények és rendelkezések meghozatalánál. Az Európai Bíróság egy 12 évvel ezelőtt egy egy francia állampolgárral hoz, ö, kapcsolatos döntésében kimondta, hogy az Európai ö, Unió nem csak a jogállam hanem az állampolgárokból álló intézmény is az állampolgároknak a jogait teljes mértékben védeni kell minden területen. Ez úgy tűnik, hogy ez egy természetes következménye már az életünknek, és annak, hogy hatékony jogvédelemre van szükség, amely közvetlenül a jogállamiságból származik. Az alapvető emberi jogok keretében az állampolgárok kérhetik a szerződés értelmében és a karta értelmében a védelmet nem csak a bíróságok, hanem az ombudsman előtt is köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Folytatjuk a felszólalásokat azokkal a képviselőkkel, akik kérdéseket tettek fel, illetve megjegyzéseket. Melchior képviselő. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm a felszólalóknak is. Először is gratulálok a 25. jubileumhoz az Európai Ombudsmannak ebben az intézményben. Azt gondolom, hogy a COVID válság alatt nagyon fontos és átlátható intézkedésekre került sor a tagállamokban, és eléggé frusztrál az, hogy azért a tagállamok nagyon sokszor ezt nem vették komolyan, a politikusokra nem lehetett számítani, nem mindig történt meg az ombudsmannal való együttműködés, és nem igazán látjuk azt sem, hogy tiszteletet tanúsítanának a vezetők az iránymutatások irányában, és a COVID-19 válság valóban felszínre hozta az európai polgárok problémáit. Az európai polgároknak a polgári jogaikat érvényesíteniük kell, és tudjuk mindannyian az, hogy a különböző demokratikus folyamatok mennyire fontosak az Európai Unióban. Sajnos ezeket nem veszük mindig komolyan, a tagállamok nem veszik mindig komolyan. Én is európai polgár vagyok, és azt látom napi szinten a tapasztalatom a munkámban is az, hogy az európai jogokat nem, tiszt, nem tartják tiszteletben a tagállamokban. Például az Európai Külkapcsolati Szolgálatban is ezt látjuk. Még mindig nincs elég fellépés. A határokon átnyúló kapcsolattartási kampányok nagyon fontosak lennének. Nagyon fontos lenne az európai polgárok jogainak minimális tiszteletben tartása az Európa jövője a forog kockán, nagyon fontos, hogy az európai jogainkat tisztelben tartsuk. Én európai polgárként is érvényesíteni akarom a jogaimat, az európai polgárok jogait tisztelben kell, hogy tartsák a saját tagállamaikban és a többi tagállamban. Követjük a felszólalói listát. Jároka Lívia következik a Libe részéről az EPP képviseletében. Hall? Hallhatóak vagyunk? Ott van? És Jároka? Jároka asszony. The next, okay. Yes, okay. You have the floor. Please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 nyomja meg a speak gombot, mert akkor csak látjuk önt, és nem halljuk. Frissítjük a képet, kérem nyomja meg a, a speak gombot. Jó, egy pillanatot várunk. Something? We're okay. Akkor sajnos nem sikerült a kapcsolódás. Most éppen frissítjük a kapcsolatot. calm. Sajnos, még mindig az időket kell rabolnom, mondja a speaker. Okay. Can I continue? Folytatható? Járok a asszony. Nem látjuk önt. Kérem, próbálja meg kapcsolódni mondja az elnök. Oh, push camera button, please. A kamerát kapcsolja be. Á, én bekapcsoltam. Let's try once more, one oh. Próbáljuk meg még egyszer. We continue. Okay. Okay, we will continue. Akkor folytatjuk a munkát, és később megint megpróbáljuk. Sipel, senyora Sipel. Sipel asszony, a következő. Itt van velünk? Nem, nincsen bekapcsolódva az ülésbe. Akkor folytatjuk a felszólalói listát. Szeder úr, ön velünk van? Está usted conectado. Igen, látom, hogy velünk van. Öné a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretnék megemlékezni a Nizában történt támadás áldozatairól. Szeretném együttérzésemet kifejezni a francia néppel és az áldozatok hozzátartozóival. Nagyon fontos az állampolgárság szempontjából, hogy ez nem olyas valami, ami felváltja, helyettesíti a nemzeti állampolgárságot, hanem kiegészíti azt, hozzájárul ehhez a politikai konfigurációhoz. Az európai állampolgárság nem csak a választójogot jelenti, és a szabad mozgás jogát, az alapvető jogok már korábban is megillették az európai állampolgárokat, mint spanyolokat, olaszokat, németeket, stb. Ezek nagyon fontos jogak, jogok, az emberi méltóság, az élethez, a családi viszonyokhoz való jog, az gondolati és vallásszabadság. A tagállamok több alkalommal, erre jó példa Spanyolország is, visszaéltek ezekkel a jogokkal, és korlátozták ezeket. A közelmúltban éppen az egészségügyi korlátozások alkalmával. Most hat hónapra hosszabbítja meg a spanyol kormányzat az, a szükséghelyzetet, a kivételes állapotot, ami korlátozza a gyülekezési szabadságot, a szólásszabadságot. Ezek a szabadságjogok most veszélybe kerültek valóban. az európai állampolgárok, a spanyolok, a németek, mindenki más lassan kevesebb joggal rendelkezik, mint a francia forradalom előtt. Ha nem jól reagálunk erre a helyzetre, akkor nagyon súlyos eh, problémák alakulhatnak ki. Január-februárban még nem engedték meg a határzárást, a belső határok zárását a tagállamok, mégis később erre sor került, és eh, ezzel kockáztatnak egy alapvető jogot, a szabad mozgás jogát. hogyha így haladunk, egyre gyorsabban sodródunk afelé, hogy a kormányzatoknak teljesen kiszolgáltatottak lesznek az állampolgárok, lemondva jogaikról. Helyre kell állítani az Európai Unió és a történelmi Európa értékeit. Köszönöm szépen! Muchas gracias. Vamos a, a continuar con la lista y después... Folytatjuk a felszólalók listájának szólítását, és majd később járókai Sziper asszony is bekapcsolódhat, ha helyre állt, ennek a technikai feltételei. Viktor Negrescu úr, ön velünk van? Nem, sajnos ő nincsen online. Akkor Sandro Gocci úr, ugyanez a helyzet, nem tudom, mi történik, de nincsen kapcsolat velük. De mégis Gocsi úr lát minket, hall minket? Gocsi úr. Nem halljuk, nem is látjuk egyelőre. Úgy látszik, hogy nem stabil Goci úr kapcsolata, internet kapcsolata. He's connected. Technikai probléma adódott. Elvileg kapcsolatban van. Oké. Okay. Bien. Eh... Rendben. Jó, haladjunk, előbb-utóbb mindenki sorra kerül. Szipel asszony, az SND koordinátora a Libe szakbizottságban. Szipel asszony, köztünk van, velünk van? Virtuálisan. Nem, önt sem tudjuk elérni. Bien. Rendben. De most történik valami, Szipel asszony. Nida. Végre sikerült, köszönöm. Örülök, hogy itt van. Ha lehet németül beszélni. Ha németül, németül beszélek, és szeretnék én is köszönetet mondani, nagyon széles a téma, kénytelen leszek néhány szempontról beszélni csak. Azzal kezdeném, ami az igazságügyi szolgálathoz való hozzáférés, tehát az, amikor az állampolgárok érvényesíteni akarják a jogaikat. A hiszen hogyan lehetne jobban tájékoz, hogyan lehet jobb tájékoztatást adni a, az embereknek a jogaikról, hogyan le, van-e ötlét arra, hogy hogyan lehetne azt biztosítani, hogy a tagállamok ezt a jogot, a jogsértést, hogyha jogsértés miatt bírósághoz fordulnak, akkor azt finanszírozhat, finanszírozza nekik valaki, hiszen nagyon gyakran azért nem fordulnak bírósághoz, mert egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. A tagállami források pedig ezt nem engedik meg. Ezen kívül még arról is beszéltünk, hogy ugyan bátorítjuk az embereket, de mégis egy ideje már vannak olyan európai országok, ahol bátorítjuk az embereket arra, hogy más országokban dolgozzanak, de mégsem ilyen egyszerű a dolog, és akkor a határon átnyúló nyugdíj érvényesítése sem annyira egyszerű. Vannak -e erre vonatkozóan elképzelések? A, általánosságban elmondható, hogy nagyon sok minden az állampolgárok jelentős részénél pont most a korona idején egyre nehezebb lesz, például a képzési jog, a digitális továbbképzés lehetősége el, eltérően áll rendelkezésre. A lakás, lakhatás foglalkoztatás a fizetés nagyon sok ember számára már óriási kihívás, de a korona idején természetesen még rosszabb is. Nagyon sok állami segély pedig eh, nincsen. Az utolsó dolog pedig, ami a mozgásszabadságot illeti, az EU állampolgárok számára is nagyon gyakran problematikus az, hogy a családok egyesítése nem mindig működik jól. Erre vonatkozóan is több információt szeretnék, hogy hol vannak a hiányosságok, és mi képviselőként hol tudnánk segíteni azért, hogy a család egyesítését javíthassuk, segíthessük őket. Tagállami együttműködéssel természetesen további ötletekre lenne szükség. Köszönöm. Bien, pues muchísimas gracias, señora Sip. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szépen asszony. Folytatjuk. Mark Angellel nem, Járóka asszonyt fogjuk most bekapcsolni. Járóka asszony. Ah, bien, Járóka. Vale. Bien. Jó, Járóka asszony. Járóka asszony, látjuk, halljuk. Öné a szó. Tisztelt képviselőtársaim, a koronavírus második hullámának erősödése arra enged következtetni bennünket, hogy a járványnak még messze nincsen vége, és ahogy olyan remekül Birgit Szippel kollégám és a többiek is felvázolták a legfontosabb kérdéseket, én is úgy látom, hogy a jövedelem egyenlőtlenség súlyosbodása az egy borzasztóan nehéz, és de kezelendő kérdés kell, hogy legyen. A világban jelentése szerint ugye 88 és 114 millió fő közé tesszük azoknak az embereknek a számát, akik a járvány miatt kerültek szélsőséges szegénységbe. Eddig az Európai Unióban is ugye 120 millió szegény ember élt, abból kb. 10 millió volt roma, akiket, roma származású, akiket nagyon erősen sújt a felsorolt kérdések mellett egyébként a cigány ellenesség is. És látjuk, hogy rengeteg olyan embertársunk van az egész világon 703 és 729 millió közé tehetjük azoknak a számát, akik 2-3 euró alatt kénytelenek egy nap megélni ennyi összegből. 2019-ben ez a szám csak 615 millió volt, és látjuk, hogy 2021-ben sokkal, drasztikus számok, sokkal drasztikusabb számokkal kell ö, számolnunk ennek a típusú szegénységnek talán a legmarkánsabb arca a romák mellett is a nők, az egyedülálló nők, a legszegényebbek. És nagyon sok terhet ró, nagyon sokszor az anyáknak a vállára ez a lehetetlen helyzet, amiben egész Európán és a világ vergődik. Nagyon fontos meghoznunk azokat a döntéseket személyi szinten, nálam is például szülőként, hogy teljesítjük-e a szülői kötelességünket, vagy pedig a munkát kell vállalnunk, és hát ilyen döntésre nincsen lehetőség, ezért lányokat, asszonyokat nem lehet ilyen nehéz helyzet elé állítani. Azt szeretném kérdezni a remek panelünk remek előadóitól, hogy a szervezeteikben és az Európai Parlamentben és a bizottságban milyen utakat és gyors megoldásokat látnak a leges legszegényebbeknek a beemelésére, a participáció, a, a, a részvétel megörősítésére, hisz úgy látom, hogy a pénz, a rendelkezésre álló pénz és az egészségügyi védekezés mellett a legfontosabb az, hogy részt vehessenek a döntésekben és a projektek kivitelezésében a legszegényebbek, hogy látnak-e arra esélyt, hogy a már meglévő programok, kezdjük a Justice programtól egészen mondjuk az Európai Roma Stratégiáig, lehet-e mainstreamelni, beemelni sokkal inkább a most a Covid közetkeztében begított programok közé, hiszen célunk minden európai állampolgárnak a befogadása. És ezekhez, ezek az új eszközök elengedhetetlenek. Nagyon köszönöm. Pues muchísimas gracias también a usted. Köszönöm önnek és az AFCO Renew nevében Goci úr, most már remélem, hogy bekapcsolódott az ülésbe, és szeretném megadni önnek a szót. Continue. Okay. Bien, pues lo volveremos a intentar. Jó, folytatjuk, és eh, tovább próbálkozunk. Minden esetre azt gondolom, hogy Mark Angel jelen van eh, online velünk az SND nevében. Köszönöm. Ön nincs könnyű dolga az elnök asszonynak, ez egyértelmű. Köszönöm szépen a felszólalóknak a COVID-válság bebizonyította, hogy a tagállamok és a polgárok között még mindig vannak egyenlőtlenségek. Egy, egy férfinak, heteroszexuális fehér férfinak nem ugyanazt jelenti az egyenlőség, mint egy hátrányos helyzetű embernek. Amikor a karantén időszakát éltük, akkor azok a párok, akik hivatalosan nem éltek együtt, nem tudták például egymást meglátogatni, de az LMBTQ közösségbe tartozó pároknak még nehezebb volt a helyzete olyan országokban, akik nem ismerik el az ilyenfajta párkapcsolatokat, úgy még a saját országokban sem tudtak találkozni, de a szivárvány családokat is szeretném említeni, nagyon komoly egyenlőtlenség van, például egy belgiumi párba, pár esetében meg el, elismerik hivatalosan az együttélésüket, de Lengyelországban már nem, és a kölcsönös elismerés hiánya az azonos nemű párok esetében nagyon komoly kihatással van a gyermekek életére is, hiszen hirtelen egyszerűen a szüleiket már nem tekintik a hivatalos szüleiknek ezek, ezeknél a gyerekeknél bizonyos országokban, és ezért az ombudsman hivatala rendkívül fontos. Marta Hirsiminska asszonyhoz is fordulok ezzel, de a többi panel résztvevőhöz is van egy kérdésem nagyon röviden. Az Európai Unió hogyan tudja érvényesíteni minden pár esetében az európai polgári jogokat? Ez a kérdésem. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést és a megjegyzését. Nézzük csak, hogy jelen pillanatban van-e kapcsolatunk Góci úrral? Góci úr, be tud kapcsolódni az ülésbe? Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, egy kicsit nehéz dolgom van. Köszönöm minden felszólalónak. Két kérdésem van. Az első nagyon egyszerű kérdés. Önök azt gondolják-e, hogy ezen válság alatt az önök értékelése szerint az Európai Uniós intézmények minden előjogukat érvényesítik a tekintetben, hogy biztosítsák az alapvető szabadságokat, az alapvető szabadságjogok garant, garantálását az Európai Unión belül? És azt gondolják-e, hogy bizonyos korlátozásokat, problémákat elkerülhettünk volna, hogyha az Európai Uniós intézmények kezdve a bizottsággal több erőfeszítést tettek volna. A második dolog, arra az a 7 millió Európai Uniós polgára gondolok most, akik nem a saját tagállamaikban élnek jelen pillanatban. A kérdésem az az, hogy egyfajta transnacionális politikai demokratikus képviseletet kellene most létrehozni ezen emberek számára egyfajta nemzetek feletti transnacionális listát létre lehetne hozni a parlamenti képviseletre, és ilyen formában egy lépést tennénk a teljes európai képviselet irányába, az európai diaszpora ö, erősítésére az Európai Unióban, megtámogatására. Köszönöm szépen, Góci úr. A listán, amit a titkárságtól kaptam, Negreszkó úr következik, de ő nincsen kapcsolatban. Akkor tovább lépünk a Peti bizottság koordinátorához, aki a Rinyút képviselő, a Tum asszony. Ön velünk van? Igen. Köszönöm szépen. Tum asszony, öné a szó. Tum, please, Señora Tum, se nos ha ido la conexión. Vamos a... Tum asszony, sajnos nem működik a kapcsolat. Megpróbáljuk helyreállítani, úgy látom sikerült. Sí. La vemos? Igen, látjuk, halljuk. I hear myself like somewhere in the cave. Okay, maybe it's too loud. Egy kicsit úgy hangzik, mint most rendben van? Kicsit úgy érzem magam, mintha valami barlangban lennék, mert kicsit visszhangzik. Köszönöm szépen. Nos, valóban nem egyszerű ma a feladata, de drukoljunk, hogy sikerülni fog. Nem hallottam sajnos az első felszólalást technikai okokból, de azt a kettőt, amit hallottam, ez a kettő is már azt bizonyítja, hogy ez túlságosan széles körül most már ez a vita túlságosan nagyot markol. én most megpróbálok egy kicsit fókuszáltabban hozzászólni ehhez. Teljes mértékben egyetértek, és gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy az európai projekt egyfajta ö, olvasztó tégely, és a COVID járvány pontosan ez, a, ez ellen a folyamat ellenébe hat. És e tekintetben azt mondanám, hogy az európai diaszpora fogalma az Európai Unión belül, mint fogalom, az első benyomásom ezzel kapcsolatban az volt, hogy ez mintha ellenébe hatna, vagy ellentmondásban állna -e az olvasztótégely elképzelésnek, hiszen ezek a diaszpórák nem feltétlenül ö, diaszporák, nagyon különböző, a tagállamaink vannak, különböző hagyományaink jogilag is, azt gondolom, hogy erről még lehetne beszélnünk a jövőben, a diaszpóra kérdéséről. És egy második dolog, amire most koncentrálnék a felszólalásomban, amit szintén ez a vita ihletet, az, az Észtországban az elektronikus szavazás sikertörténete. A probléma az, az hogyha bármilyen anyagilag elérhető ö, szolgáltatást az internetre teszünk át, akkor digitális szüksége, ö, ö, készségekre van szükség, és ez nem feltétlenül van jelen minden tagállamban, minden társadalmi csoportban, például az idősek körében. Vagyis az Európai Unióban vannak olyan országok, ahol nagyon komoly sikereket látunk, az elektronikus módon történő tevékenységekben, az internetes tevékenységen, például a születések regisztrálása, vagy a sírhelyek regisztrálása területén, hiszen itt nagyon sokszor könnyű a hozzáférés, és de amikor emberi jogi kérdésekről beszélünk, állampolgári jogi kérdésekről, akkor ne felejtsük el, hogy fontos, hogy sokkal magasabbra tegyük a létszet az Európai Unióban. A digitális oktatást nagyon komolyan kellene venni, és a konnektivitást. Tehát azt gondolom, hogy ez egyfajta kirakós, amit ne felejtsünk el, és a következő dolog, ezt mindig elismétlem. Amikor európai polgárokról beszélek, beszélünk, akkor mindig van egy kis hang a fejemben, ami megszólal. A kérdés az az, hogy mit jelent ez pontosan. Mit jelent ez Lettországban, mit jelent ez más országokban? Egy európai útlevélről beszélünk? Az európai polgárok jogainak kapcsán beszéljünk azokról az emberekről is, akik nem polgárok, és mi a helyzet a COVID előtt, COVID után, COVID közben? Ezek a kérdések merültek föl bennem. Köszönöm. Muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Tum asszony. Most meghallgatjuk azoknak a képviselőknek a felszólalásait, akik szót kértek. Nézzük, hogy kapcsolatban vagyunk-e Pascal Durand úrral. Durand úr, köztünk van? El servicio técnico dice que sí. A technikai munkatársaim azt mondják, hogy igen, itt van velünk. Pero de momento no le podemos. De jelen pillanatban nem látom. Én a magam részéről nem látjuk. Estar está, pero no lo vemos. Ezek szerint kapcsolatban van, de nem látjuk. Mi történjen? Kérem a tanácsot a kollégáimtól. Igen, kérném Lögrán úr, hogyha hall, akkor kérem, hogy nyomja meg a felszólaló gombot. Kérem, hogy nyomja meg a gombot, a felszólaló gombot. Speak a, feladat, a felirata. Bon, si vous ne voulez pas parler au, au... Hogyha lemondott a felszólalás lehetőségéről, akkor majd addig is folytatjuk minden esetre. Hallgassuk, lássuk Simorsz Szecsik urat, ha jól olvastam a nevét. Ön kapcsolatban van velünk? Úgy látom, hogy nincs, de, de mégiscsak. Köszönöm szépen. Rendben. Volt egy félreértés. Akkor hallgassuk meg Tatjana Zanuka asszonyt. Ön kapcsolatban van? Nem látjuk. A technikai munkatársak azt mondják, hogy rendben van a kapcsolata, de nem látom. Hal minket? Kérem, ha igen, akkor nyomja meg a felszólaló gombot. Úgy látom, hogy ez a mai nap meglehetősen feladja nekünk a leckét. Nagyon fontos témát tárgyalunk, de most látom Zdanuka asszony. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm szépen. A következő panelhez szerettem volna a tervek szerint hozzászólni úgyhogy nem is jó a mikrofonom sem, talán később fogok hozzászólni, köszönöm. Bien, ningún problema. Rendben, semmi gond. Akkor folytatjuk a felszólalói listát. Mary Walsh asszony. Ön lát minket, hal minket, kapcsolatban van? Estoy pidiendo indicaciones al servicio técnico. Megint segítséget kérek a technikusoktól. Ők azt mondják, hogy rendben van. Működik a kapcsolata, éppen ezért, ha megnyomja a felszólaló gombot, akkor látni fogjuk és hallani. Reméljük. Reméljük, hogy el tudja mondani a felszólalását. Me siento como un comentarista de fútbol. Egy kicsit úgy érzem magam, mint egy futballkommentátor. Valamit mégiscsak mondanom kell, betölteni az űrt, Bols asszony. Bols asszony, velünk van? Hall? A technikusok szerint rendben van a kapcsolata. No parece. Bueno, pues... Nem úgy tűnik, hogy rendben van, minden esetre. Akkor megyünk tovább, a mostani körülmények között ezt tudjuk tenni, visszatérünk az előadóinkhoz, akik nagyon érdekes kérdéseket kaptak, ezekre kell majd válaszolniuk. Így elsősorban meg is adom a szót Kevrakova asszonynak. Kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Kevra Kovászony. va bien, tiene usted la palabra. Öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a tagok nagyon érdekes felszólalását is a nehézségek dacára. Természetesen a technika áldás is lehet, de amikor nem az, akkor inkább egy átokhoz hasonlítanám. Néhány kommentárhoz szeretnék hozzászólni. Ami a Schengeni kódex erősítését illeti, a külső határok védelmében ez valóban egy rendkívül fontos jogi eszköz, de amikor arról van szó, hogy az Európai Unión belül hogyan erősítsük és tartsuk fenn a szabad mozgást, akkor ne felejtsük el, hogy nem mindegyik tagállamunk tagja a Schengeni zónának is, tehát az európai polgárság fogalmára kell alapozni a szabad mozgás, és azok a mobil polgárok, akik a kérdőíven kérdőíveket kitöltötték, több mint 50%-ban meglepődtek azon, hogy a Schengeni rendszer ilyen formában összeomlott. Ezt senki nem gondolta volna még akár egy évvel ezelőtt sem, hogy ez lehetséges lesz. És itt itt felmerül a kérdés az Európai Bizottság munkájának a megfelelősége a koordinálásában a tagállamok között. Egy kicsit későn reagáltunk, ez igaz. Iránymutatásokat kiadtunk a tekintetben, hogy a tagállamok hogyan reagáljanak, de amikor ez megtörtént, a tagállamok több mint fele már lezárta a határait, vagy elkezdte a határait ellenőrizni korlátozásokat vezettek be, és nagyon fontos lenne, hogy megfelelően tájékozódjanak a polgárok, mit jelent ez a szabad mozgás joga szempontjából is szeretném elmondani, hogy a 60 jogi tanácsadói hálózatunk hetente kétszer találkozott, hogy ilyen formában a, a 60 tagunk találkozott hetente kétszer, hogy ilyen formában igyekezzenek válaszolni az óriási mennyiségű állampolgári megkeresésre, és egyáltalán nem volt koordinálva az egész folyamat. Vagyis a probléma az az, hogy nincs egyértelmű megközelítés a bizottság részéről a szerződések őre szerepében, és természetesen a második dolog is nagyon fontos, bizonyos természeti korlátozások, limitációk is vannak, természetes korlátozások. Például, amikor a szociális védelmi rendszerekről beszélünk, amely rendkívül fontos téma minden tagállamban, például a vendéglátó országban a, az expat polgárok egészségügyi és nyugdíj rendszerhez való hozzáférése, illetve a munkanélküli segélyhez való hozzáférése nagyon fontos kérdés. Például most a járvány idején vagy a határmenti munkavállalók esetében is azt hattuk, hogy nagyon-nagyon komolyá vált ez a probléma. A tagállamok nagyon gyakran nem válaszolnak megfelelően ezekre a kérdésekre is nem felelnek meg az igényeknek. Egyszerűen a tagállami hatóságok sem tudják, hogy ki kompetens. Tehát ez azt gondolom, hogy nagyon komolyan be kellene ruházni a kapacitás építésbe és a tréningbe az egyes tagállami hivatalokban képzéseket kell szervezni a mobil állampolgárok jogai kapcsán, de nem csak erről van szó, hanem politikai akaratról is a tagállamokban, magukban a tagállamokban, hogy ilyen formában valóban biztosítsák a szabad mozgás, és itt azt tudom mondani, hogy komoly a probléma, ugyanis azt látjuk a mi perspektívánkból, hogy nagyon sok esetben a, a különböző tagállami ő, hozzáállás a következő. Egyre több adminisztratív akadályt gördítenek a tagállamok a szabad mozgás elé különösen a családtagok szabad mozgása elé, és itt csak szimpátiámról biztosíthatom a, az előző felszólalót, aki az azonos nemű párok problémáiról beszélt határokon átnyúlóan, ugyanis ezt napi szinten látjuk a beérkezett megkeresésekben. Vagyis ezért új strukturális iránymutatásokat kérünk a bizottságtól, a tagállamok felé, hogy a tagállamoknak igenis legyenek szigorú utasításaik a tekintetben, hogy hogyan kell végrehajtani a megfelelő irányelveket, a megfelelő rendelkezéseket, hogy ne kerülhessen sor diszkriminációra, és megvalósuljon az egyenlő elbánásmód mindenki esetében. És nagyon is támogatjuk a transnacionális fogalmakat, például az európai parlamenti választási folyamatban, mivel úgy gondoljuk, hogy az egész európai diskurzust ez megsegíthetné, túllépne a tagállami határokon, ez a párbeszéd, és azt gondolom, hogy ez valódi európai polgári öntudatot is építhetne. Ami pedig az online választás szavazást illeti, egy, nem, nem feltétlenül lesz nagyobb a résztvevők száma, de valóban leegyszerűsödik a szavazás, ezt el, elmondhatjuk. A tapasztalatunk azt mutatja, és itt a 2018-as kampányban nagyon komolyan figyelemmel viseltük a, kísértük az eseményeket. Fontos a mobil polgárok tájékoztatása és a saját nyelvükön való szavazásról szóló lehetőségnek a, a tudatosítása, illetve fontos, hogy feliratkozzanak online vagy akár e-maileken keresztül, hogy erre lehetőség legyen. 2018-ban számos brüsszeli kerületben bevezettük ezt a rendszert, és nagyon ígéretes eredményeket kaptunk. A nem belga állampolgárok száma, akik regisztráltak a választásokra, megduplázódott Belgiumban, illetve a brüsszeli régióban a választások részvételi aránya 70%-kal nőtt, noha Valóniában és Flandriában pontosan egy komoly csökkenést tapasztaltunk a részvételben. Vagyis nagyon fontos, hogy végrehajtsuk ezeket a rendelkezéseket, hiszen ez az Európai Uniós polgároknak csak előnyére válhat. Köszönöm szépen, hogy részt vehetek ebben a vitában. Pues muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Márta Hirsch, Szevinszka asszony, önnél működik-e a kapcsolat? Hogyha igen, akkor kérem válaszoljon a feltett kérdésekre, illetve a megjegyzésekre. A technikusok azt mondják, hogy rendben van minden, önné a szó. Igen. Köszönöm szépen. Nos, köszönöm. Nagyszerű lehetőség ez arra, hogy ezeket az észrevételeket meghallgassuk, még akkor is, hogyha voltak technikai nehézségek. Van volt egy konkrét kérdés az Európai Ombudsmanhoz, Mark Angel úrtól. A többiek pedig gratuláltak az ombudsmannak a 25. évfordulóhoz. A kérdés az 2004-38-as irányelv rendelkezéseiről szólt a források tekintetében. Az ombudsmani hivatalban csak az intézményekkel, ügynökségekkel foglalkozunk, és Természetesen állandó kapcsolatban vagyunk a tagállami ombudsmanokkal. A nemzeti ombudsmanok előtt vannak olyan panaszok, ügyek, amelyek a szivárvány családokra vonatkoznak, illetve az ő státuszuk elfogadására a különböző tagállamokban, illetve az azonos nemű párok gyermekeire vonatkozó ügyek vannak folyamatban, több adminisztratív kérdés. Tudjuk, hogy a tagállamok többször fordultak már a nemzetközi magánjog fórumaihoz, hogy szándékuk szerint járhassanak el. Persze ez nagy kérdés a mi szempontunkból. Támogatjuk a tagállami kollégákat, ha olyan kérdés merül fel, ami valamiféle vizsgálatot igényel, vagy eh, kérdést eh, kell feltenni az Európai Ombudsmannak, hogy hogyan tudja támogatni ezeket az ügyeket, illetve a, a szivárványcsaládok eh, ügyét. A bíróság szintén foglalkozik ilyen esetekkel tudomásom szerint. az arra nézve, hogy az azonos nemű párok, illetve a családaik hogyan használhatják ki a szabad mozgás jogát. Ennyit tudok egyelőre válaszolni. Aztán volt néhány észrevétel, nem feltétlenül az ombudsmanhoz intézve. Szipel asszony, Birgit Szipel beszélge, beszélt az asszisztenciáról, a, amikor a bírósághoz fordul valaki, Gyakran, nem mindig, az ombudsman alternatívát tesz lehetővé, különösen az administratív ügyekben, amikor a döntés az, az ombudsmanhoz való fordulás általában díjmentes egyébként. Köszönöm szépen. Esztil Illebor, Illebor úr kapcsolatban van velünk? Stin Illeborg úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Volt néhány kérdés, amit hozzám intéztek, és ezek a kérdések a Covid-ra vonatkoztak. És ennek a következményeire. És a kérdés az az volt, hogy vajon helyesen kezelték-e a hatóságok ezt a helyzetet. Nagyon-nagyon érdekes kérdések ezek. Először is, hogyha megnézzük a más országokban tartósan élő állampolgárokat és a határok lezárását, azok szenvedtek a legtöbbet, akik, akik a legtöbbet akartak volna utazni, és itt sajnos elment kép és hang. Nem tudom, hogy helyre tudjuk állítani kapcsolatot. Igen. Okay. Uh, this... Tehát nem egyszerű ez a helyzet. De sikerülni fog, természetesen. Most ez a helyzet is olyan, mint a Covid. Mi történik most a jövőben? Nos, a legsérülékenyebb helyzetben lévő állampolgárok a határon élő és dolgozó állampolgárok, ők ugyanis teljes mértékben ott esetben elestek a jövedelmüktől, hogyha határ másik oldalán dolgoztak. De természetesen ne felejtsük el azokat sem, akik fizikailag egyszerűen elszakítottak a családjuktól, a szeretteiktől. Ez nagyon komoly pszichológiai problémákat, mentális problémákat is okozott gyakran, nagyon súlyosakat. A kérdés, hogy a hatóságok kihasználták, vagy túlzottan visszaéltek a, ö, az előjogaikkal. Ez tulajdonképpen már a múltbeli kérdés. Azt gondolom, hogy mindenki rendkívül meglepődött ettől a helyzettől, és mindenki megpróbált valahogyan reagálni, és ezért, ami minket illet, azt gondolom, hogy most elő kell készíteni a jövőt, és ez azt jelenti, hogy minden érintettet meg kell hallgatni, akiket érint ez a COVID helyzet most a közeljövőben. A másik kérdés a részvétel, a, rep, a, a, tiszt, a reprezentáció és az elektronikus szavazás témában merült föl, a képviselet témájában. Ez elég régóta már aktuális, ami a tagjainkat illeti nálunk, mi nagyon is támogatjuk, és a tagok is nagyon is támogatják ezt a fajta irányt, minden fajta probléma megoldási ö, témában érdekeltek vagyunk. Észországra térnék rá én is, tudom, hogy nem volt mindig egyszerű a feladatok, de azt hiszem, hogy más balti országokhoz hasonlóan is Észtország, Lettország, Litvánia nagyon komoly diaszporával rendelkezik, és ők rendkívül fontosnak tartották, hogy az alapvető fontosságú választásokba ezeket a polgárokat bevonják, és ezért láthattunk egy nagyon nagy részvételi arányt az elektronikus szavazáson. És itt nem csak biztonság, a biztonságot kell garantálni az elektronikus szavazásnál, hanem van egy még nagyobb probléma, ami nem, fele, nem feltétlenül tudunk megoldani, ez a regisztráció, hiszen a szavazás előtt regisztrálni kell, és itt bizonyos eljárások a tagállamainkban nagyon-nagyon régi módiak. Özönvíz előtti módszerekről beszélünk sokszor, tehát a regisztráció elektronikusan az első fázis, és utána maga a szavazás jön a legnagyobb biztonsággal, informatikai biztonsággal, ami elérhető. Hogyha például a banktranszferek során, az átutalás során megbízunk a bankunkban, ilyen ekkora bizalomra van szükség a szavazásnál is. És Észtország bizonyítja, hogy ez azért lehetséges. Vagyis ilyen formában az Európai Unióban ezt elterjeszhetnénk. A következő kérdés a képviseletre vonatkozik. Nagyon érdekes kérdést tett fel Kozi úr. Konkrétan a nemzetek feletti képviseletet az európai intézményekben, határokon átnyúlva, stb. Ez egy nagyon-nagyon nehezen nyelbeüthető kérdés. Gyakran itt a tagállami gyakorlatokról van szó. Franciaország, Olaszországnak vannak ilyen képviseletei a parlamentben, akik a diaszporát képviselik, tehát Franciaországban, Olaszországban már látunk példát, de itt természetesen szerződés módosításokról is kell, kellene majd beszélni, A kérdés az az, hogy van-e olyan intézményünk, egy olyan konvenciónk, amelyik meghallgatja a diaszpora problémáit. És meg kellene tudni, hogy mekkora támogatottsága ennek. És hogyha, ők ne, hogyha a diaszpora nem tud részt venni a demokratikus folyamatokban, ez probléma, nagyon nagy probléma lesz. Illetve végül volt még egy kérdés a tekintetben, hogy mi lesz azokkal, akiket a legsúlyosabban érintett a válság. És mit tehetünk értük a diaszporában, a szabad mozgás területén. És von der Leyen asszony a, a munkaprogram bemutatásakor nagyon gyakran visszatért a szolidaritás kérdésére, és azt hiszem, hogy itt tényleg egy szolidaritási kérdésről van szó, szolidaritási alapot javasoltuk, de más módozatok is lehetnek a tekintetben, hogy a szegényeket megsegítsük, és ők is ott találhatóak a diaszpora körében is. Végs, végül azt gondolom, hogy az ilyenfajta konkrét példákkal kapcsolatos viták, konkrét példákon keresztül jól illusztrálják azt, hogy milyen problémáik vannak az európai polgároknak a diaszporában. Talán egy kicsit gyakrabban beszélhetnénk erről, nem csak három évente. Köszönöm. Bien, pues. Rendben. Most, hogy meghallgatók a három előadó válaszát a sok érdekes kérdésre, ennek a panelnek záró szavaként megadom a Júri Bizottság elnökének a szót, Rafera úr. Elnök úr. Igen, kapcsolatban vagyok. Először is szeretnék még egyszer köszönetet mondani a Libe Bizottság alelnökének, al Májtének ezért a nehéz feladatnak az elvégzéséért, Nagyon sok köszönet tehát, minden esetre megmentette a bulit az eh, éles látásával és az hideg fejével, hideg vérével. Gyakran, amikor az Európai Unióról beszélünk, valami absztrakt dologban, távoli dologban gondolkodunk, de azt is tudni kell, hogy a napi életünket befolyásolják ezek a döntések. Az állampolgárságról szóló vita ennél sokkal többet jelent. Az európai állampolgárság, ez olyan elképzelés, az oda tartozásnak a gondolata, ami tovább mutat a szerződéseken, az intézmények szerepén. Nemzeti és regionális szinten is érezzük a hovatartozásunkat, és hálásak vagyunk, hogy állampolgárai lehetünk a saját hazánknak, az országunknak. Mi politikusok vagyunk az európai állampolgárság szuverenitásának áll szóvivői. Nagyon fontos, hogy beszéljünk a családi jogokról, az állampolgári jogokról, vagy éppen eh, az online szavazásról, ami egy nagyon fontos állampolgári jogá válhat. Steam Moore is nagyon érdekes gondolatokat vetett fel. Kontinensünk eh, egyre inkább a digitális konnektivitás segítségével próbálja fenntartani ezeket a jogokat. Véleményem szerint eh, az európanizmus valóra váltásának pontosan ez a legjobb módja. A vitában felmerült kezdeményezések ebbe az irányba viszik a politikai diskurzust az európai állampolgárság koncepciója felé. Köszönöm szépen a felszólalóknak, az előadóknak a munkáját, illetve Maitének, alelnökünknek is köszönöm a közreműködését. Köszönöm eh, az elismerő szavakat. Számomra öröm volt itt lenni. Én és szeretnék néhány szót szólni zárásként. A mostani időkben, amikor gyilkos identitásokkal találkozunk, most hallottuk, hogy mi történt Nidzában, embereket öltek meg, állt ártatlan embereket fanatikusok. Nekünk meg kell mutatnunk, hogy mi az, ami elfogadható, mi az, ami nem elfogadható. Olyan állampolgárok vagyunk, akik jogállamban élünk, és így is akarunk élni a jövőben. Amikor ilyen támadásokat látunk, akkor tudnunk kell, hogy az áldozatok különböző országokhoz tartoznak, az európaiak és nem európaiak másként élünk, mint a múltban, és kihasználjuk a Schengeni szabadságjogokat, a négy szabadságjogot. Ezt az Európai Uniónak köszönhetjük. 20 évvel ezelőtt egy olyan másodlagos jogalkotást indított el az Európai Unió, aminek következtében élhetünk, dolgozhatunk, tanulhatunk, vállalkozhatunk az Európai Unió egészében és ez nem bontotta le a helyi regionális közösségeket, jogokat. Ezek nem ellen, nem mondanak ellent a régi jogainknak, az állampolgárságunknak. Az Európai Unió szerződés a második cikkben utal az emberi jogok kártájára. Ezek, ez fogalmazza meg az, e, az alapvető jogokat, a befogadás, a diszkrimináció mentesség jogát, hogy ne a kirekesztés, hanem a befogadás uralkodjon, ezek a jogaink, és ez a középpontja annak, amit mi állampolgárként megérünk, megélünk, európai állampolgárként, és ma száze 40-en haltak meg, akik Európába szerettek volna kerülni a környező vizeken, mert Európában szeretnének élni, ezeket a jogokat gyakorolni. Nagyon fontos a munkánk az európai állampolgársággal kapcsolatosan. El kell kezdenünk a következő panelt, de ezt nem tudtam magamban tartani, elnézést, ha sokat beszéltem. Kezdjük meg a következő ülésszakot, egészen pontosan 16 óra 45 perckor. Köszönöm szépen, és vigyázzanak magukra!